Merci. La seduta è ripresa. Folytatjuk az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét mindenki megkapta. Ha nincs megjegyzés ezzel kapcsolatban, akkor elfogadottnak tekintem a tegnapi napi rend jegyzőkönyvét.